Thank you and welcome, dear members, dear speakers, ladies. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy örömmel üdvözlöm Önöket a mai napon a közös AFKO uh, Libe mini meghallgatáson. Uh, a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása az igazságszolgáltatás szerepe című közös meghallgatáson. Nagyon örülök, hogy nagyon sok szakértő jött el hozzánk, megosztva velünk tapasztalataikat. Külön köszönöm Hübner asszonynak, hogy egyetértett abban, hogy közösen meghallgatást szervezünk, annak jegyében, hogy eddig is milyen jól együttműködtünk. Elnökünk kéri, hogy bocsássák meg neki, hogy nem tudott ma eljönni, én, mint alelnök helyettesítem őt, nagyon sok állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy nemzeti és parlamenti szinten, EU szinten monitorozzák az eszközök az az alapszerződés második cikke által megfogalmazottakat. Nem szabad kettős mércét létrehozni, korai figyelmeztető eszköz kell létrehozni, hogy a demokráciát és az alapvető jogokat tiszteletbe tartják az Európai Unióban. 2014 márciusában a bizottság új keretet hozott az Európai Unión belül a jogállamiság érdekében. Az adott tagállammal dialógust alakít ki, ugyanis és ez a közelmúltban Lengyelország esetében alakult ki. A tanács a luxemburgi elnökség során dialógust folytatott, illetve a holland elnökség alatt is ebben a témában. Az Európai Parlament a Libét bízta meg ebben a témában, hogy EU mechanizmust dolgozzon ki a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok témájában egy jogalkotói saját kezdeményezésű jelentés keretén belül. A közös meghallgatás a mai napon a LIBE jogalkotói saját kezdeményezésű jelentése előkészítése jegyében zajlik az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés 225. cikke értelmében. Nyolc munkadokumentum készült a Libében, melyet a jelentéskészítő, az árnyék jelentéskészítők és az AFKO jelentő, jelentéskészítője véleményezés szempontjából fogalmazott meg Nyilván a nemzeti parlamentek, a bíróságok és más érintett szervek működéséről is. Az igazságszolgáltató szervek szerepe az alapvető EU értékek tiszteletbe tartása szintjén rendkívül fontos. Nemzeti szinten az egyes nemzetállamok hagyományaitól függően különböző mechanizmusok léteznek annak érdekében, hogy biztosítsák azt, hogy ne érjenek vissza semmiféle olyan ö, eszközzel, ö, amely befolyásolhatna a független bíróságok működését. Ö, ezzel Hübner ö, asszonynak szeretném átadni a lehetőséget ö, a, az esemény megnyitása érdekében. Nagyon köszönöm, kedves társelnök úr, nagyon örülök, hogy együttműködhetünk a mai napon. Én is meg szeretném erősíteni azt, hogy eddig is nagyon gyümölcsöző együttműködést folytattunk, és mivel készül ez a jelentés, megegyeztünk abban, hogy Claude moraes még jobban elmélyítjük az együttműködést. Söpflin György érdekében is, az Európai parlament belül folytatott eszmecsere is elősegíti ezt. És <clears throat> szeretném elmondani, hogy Söpflin György a jelentés készítése során a páneurópai vita keretén belül is megvizsgálta ezt a kérdést. Erről ugye az elkövetkezendő hónapok során többet is fogunk majd hallani. Hadd mondjam el azt is, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az EU a jogállamiságon alapul, az alapvető jogok tisztelet betartásán, ez az alapvető jogok kartájában és más dokumentumokban is megfogalmazódik, a tagállamok jogszabályaiban is. Nyilván emlékeznek arra, hogy amikor az egyes tagállamok az Európai Unióhoz csatlakoztak, az alapjogok, a demokrácia elvei előfeltételei voltak az Európai Uniós tagságnak. Most, hogy már tagokká váltunk, továbbra is hisszük, hogy a tagállamoknak is ennek értelmében kell eljárniuk az alapszerződés hetedik cikke értelmében. Ennek megsértése messze menő következményekkel jár. A bizottság és a parlament további mechanizmusokon gondolkodik, hogy a jövőben esetlegesen felmerülő problémákkal is meg tudjunk birkózni, ha felmerülnek. Egyes országokban egyértelműen rendszeres fenyegetést élveznek az alapjogok. A politikai erők mind jogalkotói, mind végrehajtói szinten ö, oda kellett, hogy figyeljenek ezekre a fejleményekre. Tiszteletbe kell tartani az igazságszolgáltató szervek ö, hatáskörét. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon jó eszmecserét folytathatunk ebben a témában a mai napon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bevezető során el kell mondanom, hogy a különböző frakciók jelentős mértékben képviseltetik magukat. Ma bírák, szakértők képviseltetik magukat, mind nemzeti, mind európai szinten. Úgyhogy késekedés nélkül át is adom a szót. Először Angelika Nusszerger bírónőnek az Európai Emberi Jogi Bíróság képviseletében, mert hogy hamarabb el kell, hogy menjen, és ezért csak közvetlenül neki fogalmazhatják meg kérdéseiket ahogy bevezetőjét elmondta. Úgyhogy Nöszberger bíróasszony öné a szó parancsoljon. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy én szóljak először. Vissza kell érnem ugyanis Strasbourgba. Nagyon örülök, hogy ezt az eszmecserét lefolytathatjuk itt az Európai Parlamenten belül, és talán egy-két Strasburgi elképzeléssel kiegészítetem az elképzeléseket. Talán nem kell azonnal újra feltalálnunk a spanyol viaszt. El szeretném önöknek mondani, hogy a Strasburgi Bíróság hogyan állapította meg a jogállamiságról az európai konszenzust, aztán rátérnék arra, hogy ezt hogy lehet felhasználni, milyen mutatók használhatók fel a különböző eljárásokra, amiket létre szeretnének hozni. Nézzük tehát először is a konszenzust a jogállamiságról Európában. Szeretném hangsúlyozni, hogy ami az emberi jogok egyezményét illeti, Szinte minden egyes cikk az egyezmény szellemét tükrözi. Annak érdekében, hogy a bíróság négy alap garanciáját és kettő intézményes garanciáját csoportosíthassuk, elmondhatjuk, hogy a legalitás, a biztonság az első, aztán a minőség, az igazsághoz való hozzáférés, az igazságosság, a fair meghallgatás, az arányosság. Ezek az alapvető garanciák, ami pedig az intézményes garanciákat illeti, a függetlenség, a bíróság függetlensége, illetve az elfogadás, ami kívülről jövő intézményeket illeti. Nézzük hát először a biztonságot és a legalitás. Ez a jogállamiság alapja. Tudnunk kell, hogy milyen jogszabályokról van szó, hogyan tudjuk ezeket biztosítani, mik a jogok. Megnézzük azt is, hogy milyen minőségi jogszabályokról van szó, nem csak azt vizsgáljuk, hogy megsértették-e őket. Hogy milyen ö, fogalmakat alkalmaz, érthetőeket-e. Egy-két példával hadd éljek. Ez az igazságszolgáltató szervek függetlenségéhez kapcsolódik. A kérdés az, hogy mikor ö, lehet felfüggeszteni egy bírót. Nagyon sok rendszerben, főleg a Szovjetunió poszt-szovjet országokban a, arról volt szó, hogyha nem megfelelően a, az esküvőknek megfelelően jártak el. Hát ez nem egy jó definíció, ezt lehet sokféleképpen értelmezni. Ott volt például Ukrajna esete, akit azért bocsátottak el, függesztettek fel, mert nem tartotta tiszteletbe az esküjét. Röviden el szeretném mondani azt, hogy a jogbiztonságra mindenképpen szükség van, hogyha a megfogalmazás nem elég egyértelmű, nem jó. Ha mindenféle útmutatás, gyakorlat ellen, ami az esküszegést illeti, és hogyha nem megfelelően óvjuk ezt, akkor nem igazán lehet előre látni, hogy hogyan is fogják tiszteletbe tartani ezt a jogot ha egy bíró nem megfelelően viselkedik, tehát ezt egy fegyelmi testület értékelheti, és eldöntheti, hogy a, megsértette az esküjét, és elmozdíthatja hivatalából. Tehát láthatják, hogy itt abszolút semmi konkrét alapról nem beszélhetünk, ez pedig nagy probléma, hogyha az igazságszolgáltató szervek függetlenségéről beszélünk. Tehát ez volt az első példám a jogbiztonságot illetően, és a legalitás illetően. A következő dolog az egyenlőség. Itt megint csak a legrosszabb esetet szeretném idézni, amikor a jogokat önkényesen alkalmazzák, nem pedig ugyanúgy. A bíróság nem a nemzeti jogokat vizsgálja ilyenkor, hanem azt, hogy hogyan alkalmazzák, önkényesen, avagy sem. Ott van például Oroszország esete Csecsenföldön, ahol a házakat lerombolták, és a bíróság nem volt hajlandó a bizonyítékokat elfogadni. A bíróságunk azt a határozatot hozta, hogy az eljárás során egyszerűen nem lehetett értékelni, ahogy a bíróságok eljártak, mert önkényes volt, és ez aláássa a jogállamiságot. Ez a másik fontos dolog. Aztán még egy dolog, ami ritkán fordul elő, amikor azt mondjuk, hogy egy intézkedés valamilyen politikai színezettel alkalmaznak, és ennek valamilyen ö, rejtett célja van. A 18 es cikket alkalmazzuk ebben az esetben, amely tiltja azt, hogy az emberi jogok korlátozását valamilyen rejtett értelmen alkalmazzák. Egy nagyon híres esete volt ennek. Azerbajdzsánban egy politikai ellenzéki személlyel szemben, amikor a bíróság a 18-as cikket érkémezte. Amadov úr fogvatartása más céllal történt, mint ahogyan ezt hivatalosan állították. Ezek a példák illusztrálják a második pontot, az azonos elbírálást és az önkényességet. Aztán az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés és a fair eljáráshoz való jog. Itt elég sok példa van a hatos cikk értelmében, az áltatlanság vélelméhez való jog, a meghallgatáshoz való jog, és más területekről is sorolhatnám a példákat. De ugyanakkor a legalsóbb szintet is meghatároztuk, hogy mit kell garantálni. Például, ha kiadnak valakit, egyszerűen nem lehet elítélni valakit, hogyha nincs jelen, in absentia. Végül pedig, ahogy említettem, az arányosság nagyon fontos. Ez is egy vörös vonal a bírósági ítéltek során, a határozatok során, az egyén és a közösség jogait mérlegelve arányos megoldást kell találni. A burka esetére utalnék, ez jól ismert eset, a közösség joga, az együttélés joga, az, amit mérlegelni kellett, szemben a saját önmegvalósítása Ezek voltak az alapjogok. Nézzük a két intézményes kérdést. A függetlenségét a bíróságnak. bíróságunk igazságot kell, hogy szolgáltassa egy jogállamban. Először is az igazságszolgáltató szervnek fel kell lépnie, hogyha megsértenek emberi jogokat, és valamilyen következménye kell, hogy legyen ennek, nyilván fair eljárás eredményeképpen. De az igazságszolgáltató szerv léte az az alap csak a következő, ami fontos, a függetlenség. Ennek különböző kritériumai vannak, a kinevezés, a biztosítékok, és oda kell figyelnünk arra is, hogy ne csak látszat legyen ez a függetlenség. Akiket éppen vizsgálnak, azok érdekében mindenképpen a bíráknak függetlenek kell lenniük. Ez az első intézményes pont. A második, véleményünk szerint, az, hogy az állam elfogadja azt, hogy külső kontroll alatt áll. És ugyanakkor alkalmazza is a határozatainkat. Ebben a kontextusban szeretném elmondani azt, hogy hogyan lehet merítkezni ezekből az esetekből, hiszen óriási tárházával rendelkezünk ezeknek. Különböző mutatókra szeretnék itt hangsúlyt helyezni az eljárások keretén belül. Ott van például a, <clears throat> az ország specifikus esetek tárháza, amiből merítkezni lehet egy adott ország esetében. Tehát meg lehet nézni azt is, hogy milyen jogsértések történtek, de azt is, hogy mikor történtek megfelelések. nem javasolnám azt, hogy csak tisztán statisztikai alapon közelítsük meg ezt a kérdést, hogy megszámoljuk azt, hogy hányszor történt jogsértés, mert ez ugye nagyon sok tényezőtől függ. Lehet csak jó jogászaik, akik nagyon sok esetben fordulnak a bírósághoz. Ennek nagyon sok ö, oka lehet. Azt kell megvizsgálni, hogy milyen fajta igaz, ö, jogsértések történtek, hogy itt most az volt csak a probléma, hogy az eljárás túl hosszú volt, ez sajnos majdnem minden országra igaz, ez nem jó jel, de ugye azt kell megvizsgálni, hogy tényleg fair volt-e maga az eljárás, vagy önkényes volt az ítélkezés. Aztán meg kell próbálni definiálni azt is, hogy mit akar az ember figyelembe venni. Nagyon sok tagállamban a fogvatartás körülményeivel van probléma, nem humánus eljárás keretén belül, nem humánus az elbánás, de hát ennek különböző formái lehetnek, a, ö, esetleg ö, elképzelhető, hogy az igazságszolgáltató szervek valamilyen szándékos erőszakot követnek el, és ezt nem nyomozzák ki utána. Tehát meg lehet vizsgálni ezeknek a tárházát, és kiemelni a legsúlyosabbakat. Ahogy említettem, azt is meg lehet vizsgálni, hogy a különböző határozatok hogyan kerülnek aztán végrehajtásra. A közelmúltban voltak ilyen problémák, főleg Oroszország esetében, hiszen ott nem létezik még olyan mechanizmus, ami a végre nem hajtást vizsgálja a az alkotmánybíróság dönthet úgy, hogy egy bizonyos határozatot nem lehet végrehajtani. Sajnálatos módon ez az egyetlen ország, amely ilyen mechanizmussal nem rendelkezik. De ez nem azt jelenti, hogy van, nincsen több olyan ország, amely nem habozik határozatainkat végrehajtani. És nagyon-nagyon sok uh, ilyen esetünk van. A problémás országok Olaszország, Törökország, Oroszország, Ukrajna, Olaszország, Görögország, Románia, Lengyelország, Magyarország, Bulgária, Bulgária a, az EU országok, ahol rendszeresen problémásnak találtuk a határozatok végrehajtását. Tehát azt hiszem, hogy az emberjogi bíróság tapasztalatai alapján is léphetnek, mert nálunk rengeteg ilyen eset van az országok között. Köszönöm szépen. Thank you very much uh, for... Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük a hozzászólását. A, azoknak a képviselőknek adom most meg a szót, akit, akik csak az első előadónak szeretnének kérdést feltenni. Joe Linen az első, jó Linen, és vannak mások is. Ha gondolják, akkor most kérem, hogy szóljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nussberger asszony, köszönjük a nagyon érdekes hozzászólást. Joggal emelte ki, hogy a jogállamiság alapkonszenzus, alapvető konszenzus Európában az Európa Európa tanácsra egyaránt vonatkozik. Egy konszenzus ez az egész kontinensre vonatkozik. A kérdés az az, hogy a jogállamiság elleni sértéseket hogyan lehet kideríteni, ellenőrizni és szankcionálni. Azért vagyunk itt most, mert pont az Európai Unióban e területen van most egy probléma. Azok a mechanizmusok, amelyek a szerződésekben vannak, azok nem elég jók arra, hogy ellen, a, nem elég jók az ellenőrzéshez, és nem elég jók az egyeztetett szankcionálásra sem. Ha jól értettem, akkor az elején azt mondta, hogy megvan minden, amire szükségünk van Strasbourgban. Akkor Brüsszelben miért akarnánk még egyszer párhuzamosan ugyanezt? Nos, az EU hamarosan tagja lesz az emberi jogi egyezménynek, Úgyhogy azok a problémák, amelyeket a tagállamoknál jogállamiság terén tapasztalunk, az EU kérésére, vagy bármi másra is, mégiscsak a, az egyezmény keretében fogják tárgyalni. Ez a kérdésem legutóbb. Két területen is voltak problémáink, egyrészt a, az igazságügy függetlensége és a médiaszabadság. Ez két olyan nagy komplexum, amivel mindig megpróbálunk, megpróbálják a jogállamiság határaiig a szabad társadalmak értelmezésében e, eddig elmenni. Vannak-e erre vonatkozóan viták, hogy az EU emberi jogi egyezmény kapcsán hogyan lehet a jogállamiság elveinek megsértésevel kapcsolatos eljárásokat elindítani. Nos, úgy gondolom, elég nehéz így mikrofonba hátrafelé úgyhogy ne haragudjon, hogy a ellenkező irányba megyek, de németül válaszolok. Nos, úgy gondolom, hogy a két konkrét problémával kapcsolatban, tehát az igazságügyi függ, a, bére, a bírói kar függetlensége és a média, Nos, látni, hogy a bíróság, az emberi jogi bíróság mit tud támogatni és mit nem. Egyéni panaszokra határozatokat, kötelező érvényű határozatokat hozhat a bíróság. Ezt a joggyakorlatot aztán alkalmazhatják abból, visszavonatkoztathatnak, de nem tehetjük még e, e, mi meg azt, hogy egy teljes szűréssel megnézzük, hogy mi megy egy országban. Tehát mindig egyéni panaszokra tudunk csak eljárni. Az eredményeinket így egy olyan mechanizmusba azért be lehet vinni, amit önöknek kell kialakítani. Tehát tudom, hogy parlamenti vitát akarnak évente, vagy a hetes cikk alapján egy mechanizmust, egy előzetes mechanizmust akarnak. Nos, valóban ebben a mi eredményeinket felhasználhatják, de ezt a fajta screeninget, átvilágítást mi nem tehetjük meg. Mondta, hogy, hogy hamarosan csatlakoznak, ezt reméljük mi is. Köszönjük szépen. Sophie Nedfeld a következő kérdés feltevője. Köszönöm szépen, elnök úr, és, köszönöm és köszönöm Nussberger asszonynak is a bevezetőt. Néhány apró kérdésem van. Említette az alapvető elemeket, különösen az intézményi garanciákkal kapcsolatban a bírói kar függetlensége, erre ön azt mondta, hogy közös normákkal ez elérhető. Az esetjogból is, a Strasburgi Bíróság esetjogából. Ez nagyon érdekes lenne, kulcsfontosságú. Minden innen indul el, hogyha megnézzük a mostani amerikai vitát, hogy a legfelsőbb bíróságra egy új bírát neveztek ki. Nos, nekem is vannak kérdőjeleim. Messze túlpolitizált egyfajta eh, párt, eh, tehát eh, túlpolitizált kérdés, partizán akció volt. Vannak-e tehát pontos elképzelések az alapvető elemekre vonatkozóan? A másik pedig, hogy elfogadják-e az államokra vonatkozó határozatokat, ugyanis ezzel kapcsolatban mi problémát látunk. A Strasburgi Bíróság eh, határozataival kapcsolatban egyre inkább úgy érzem, bár statisztikáim nincsenek, hogy ugyanez vonatkozik eh, a az Európai Bíróságra is. A tanács vagy a bizottság ezeket a határozatokat figyelmen kívül hagyja, egyfajta baráti ajánlásnak, nem pedig kötelező érvényű határozatnak tekinti. És ez nagyon erősen aláássa a jogállamiságot. Mit tehet a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ennek érdekében? Hiszen nem, ha nem fogadják el a, a határozatokat, akkor, akkor ez bizony egy felderítetlen és egy teljesen új terület marad. Nos, ami az első kérdését illeti a közös normákat, a bírói kar függetlenségére vonatkozóan, igen, erre vonatkozóan megvannak már a kidolgozott közös normák. Mint mondtam, a különböző eljárások, elbocsátási eljárások a bírákra és a fegyelmi bizottságok, különböző normák vannak, hogy ne a végrehajtó domináljon ezekben a testületekben, hanem a bírói kar tagja is. E, tehát ilyen értelemben vannak normák, de mint mindig esetenként kell eljárni. Egy híres eset volt, amely bizonyos értelemben az önök problémáival is kapcsolatos. A, a magyarországi alkotmány eset, ahol az, e- az elnök, a, a legfelsőbb bíróság elnöke ennek következtében elveszítette pozícióját. Az ügyét eh, elénk hozta, és ez tulajdonképpen a bírói kar függetlenségének megsértését jelentette a határozat értelmében, hiszen azért veszítette el a megbizatását, mert az alkotmány módosítása került. Nos, ez az, az ez még egy függő, függőben lévő eset, büntetést eh, eh, bocsánat, a, hamarosan bevégezzük, de a probléma ugye pontosan ez, amikor a hagyományos rendszer, a hagyományos alkotmány megváltozik, eh, és ennek milyen következményei vannak. Ez egy nagyon érdekes eh, új lépés eh, az, abból a szempontból, hogy meghatározok, mi a bírói kar függetlensége. Vannak normáink, de ezek a normák az esetjoggal kapcsolatban változnak és alakulnak. A második kérdés. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogyha kötelező, nem, a, tehát a, a bíróság határozatai kötelező érvényűek a nemzetközi jog értelmében, hogyha ezt nem veszik figyelembe, akkor ez nemzetközi jogsértés jelent, amit szankcionálható az Európa Tanács keretében. De ez két probléma egyszerre. Vagy ha nem fogadják el, vagy ha nem hagyják végre. Ha nem hagyják végre, akkor, akkor néha igazából pénzkérdésről van szó, hogy nem tudják a, a kártérítést kifizetni. De sokkal rosszabb, hogyha nem fogadják el. Ha azt mondják, hogy nem fogadjuk el ezt a határozatot, ezért vagy azért. Ez pedig pontosan az egész mechanizmus lényegét érinti. Mostanáig azzal érveltünk, és most is azt tesszük, hogy a, a határozatok döntő többségét végrehajtják. De van már egy bizonyos százalék, amit nem és ez okozza a problémát. A miniszterek tanácsa már dolgozik ezen, és próbálnak jobb végrehajtási eljárásokat találni, hogy a nemzeti bíróságokkal, nemzeti rendszerekkel együtt működjenek. de hát ennek erre nagyon kell figyelni, ennek tudatában kell lenni. És hogyha bizonyos államok nem fogadják el elfként a határozatot, akkor Hát akkor az már azt feltételezi, hogy az egyezmény rendszerét nem fogadják el. Köszönöm szépen, Söprin György a következő. Thank you, Chair, and thank you for coming. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek is, hogy eljött. A jogbiztonságról beszél, mindannyian elfogadjuk, azt hiszem, hogy a jogbiztonság szükséges feltétele. Mondhatjuk azt is a társadalmi kiszámíthatóságnak, hogy tudjuk, hogy milyen eh, elfogadható, mi az elfogadható viselkedési forma, és mi az, ami nem. Úgy tűnik azonban nekem, hogy a biztonság kérdése nagyon komoly értelmezési problémákat vet fel. Az, hogy bizonyos koncepciókat hogyan értelmeznek, különösen annak tükrében, amit ön is mond. Tehát, hogy a normák az esetjog alapján változnak. Ez egy viszonylag képlékeny dolog, az, amit a biztonság szó sugal. Ez egy nagyon régi probléma jog területen, az értelmezés problémája, az, hogy aktualizáljuk-e a dolgokat, anélkül, hogy alapszabályt módosítanánk például, vagy az Egyesült Államokat említettük, hogy az-e a megfelelő eljárás. Tehát a kérdés az az, hogy ki határozza meg a kritériumokat. Ezek honnan vannak? Ez soha nem egyszerű kérdés, meg nem sokkal politikai, inkább politikai töltető, mint jogi kérdés. A második dolog. A, a jog önkényes alkalmazásáról beszél. Hogyan határozzák meg az önkényességet? És ki határozza meg azt, hogy önkényese vagy sem? A harmadik kérdésem, Mm, szintén ezzel kapcsolatban a közösség és az egyén arányosságáról beszélt. Mit értünk közösségem? Köszönöm. Alapvető kérdések ezek. Eh, jogelmélethez van némi hátterem jogtudományokban, gondoltam egyébként. Igaza van. A jogbiztonság kérdése és a, a jog, a, hatá, a bírói gyakorlat alakulása valóban fontos kérdés, és a kettő viszonya is. Az a biztonsággal kapcsolatban fontos, különösen a büntetőjog terén. Különböző felfogások vannak. Az egyik a büntetőjogban például az, hogy az, akit büntetőjog értelmében elítélnek, tudnia kell, hogy miért, és ezt előre látni kell, hogy mi lesz a büntetés. Ez az egyezmény hetes cikke, ami ezt nagyon szigorúan értelmezi. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a bíróság filozófiája szerint az egyezmény egy élő eszköz, amit, ahogy ön is mondja, az eredeti szándéka szerint lehet végrehajtani. Az 50-es évekre, ha visszatekintünk, akkor bizonyos dolgokat a mai gyakorlatból az akkori társadalom nem fogadott volna el. Tehát a felfogásunk értelmében ez egy élő eszköz, aminek meg kell maradnia az előre meghatározott keretek között. De a nagyon gyakran látni a legtöbb határozat, a többségi határozatban és az eltérő határozatban, hogy eltérő jogértelmezés van, felfogás van, jogfelfogás, és mindig meg kell nézni, hogy mi az, ami fontos, a biztonság, vagy pedig az előre tekinthetőség és az alkalmazhatóság. Az önkényes alkalmazással kapcsolatban. Nos, a bíróság alapvetően ezt végleges esetekben használja, nem túl gyakran. Hogyha az írott jog és az úgynevezett objektív megfigyelő között eltérés van, akkor akkor azt nevezzük önkényes jogalkalmazásnak. És mi az, az arányosság? A nemzeti, közös, a nemzeti közösségben a burkát esetben például megnézzük a francia társadalmat, megnézzük azt, hogy ott az hogyan határozza meg az együttélés kifejezést, ez az egyik E, elem az arányosságban, és az egyén. Tehát a nemzeti közösséget vettük ebben az értelemben, vagy ebben a kontextusban. Köszönöm szépen. Nem látok további kérdést, de igen, bár e, kicsit sietnünk is kell. Még egy kérdést akkor. Köszönöm szépen, talán egy kérdést megen, e, megenged nekem, hiszen megvan ugye az Emberi Jogi Bíróság határozata, és akkor, bocsánat, az Európai Bíróság határozata, és akkor kérdezem, hogy milyen viszonylagban, viszonyban van ez az önök bírói hatá, bírósági határozatához. Mi lesz akkor, amikor az EU is csatlakozik a, karta, a, a kartához? Remélem röviden tud erre válaszolni. Tehát a csatlakozást követően? A csatlakozást követően. Nos, a csatlakozást követően itt van erre a a kollégám, úgy gondoljuk a csatlakozást követően, hogy mi csak az egyezményt fogjuk értelmezni. Ez lesz az, ami továbbra is a mi hatáskörünk. Mi csak az egyezményt értelmezzük. A csatlakozás pedig azt jelenti majd, hogy az EU jog alkalmazása is értékelhető lesz majd az egyezmény alapján. Ez tehát az alapvető elképzelés most. Én szerint szerintem nem lenne hatáskör átfedés a két bíróság között, mert a luxemburgi bíróság és a mi bíróságunk hatáskörei egyértelműen meghatározva voltak. Amennyiben valóban csatlakozik az EU az egyezményhez, akkor úgy gondolom, hogy az ennek keretében lesz megvalósítható. Köszönöm. Köszönöm szépen én is azt, hogy hozzászólt, köszönöm a válaszokat. Most pedig folytassuk, és a szót megadom a következő előadónak, eh, Bobek eh, főügyész úrnak, aki a, az Európai Bíróság, eh, az Európai Unió Bíróságánál dolgozik, át is adom neki a szót. Bobek úr. Thank you very much indeed, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak és ma itt önökkel egy ilyen fontos kérdést vitathatunk meg. Ez valóban megérdemli az Európai Parlament nagy figyelmét, hiszen ez minden másnak az alapja. Mire elkezdem, eh, hadd váltoljam fel a kereteit a mondandómnak. A bíróság felhatalmazott arra ugyan, hogy itt szóljak, de nem a bíróságot képviselem, hanem saját személyemet és saját véleményemet mondom, hiszen jogi professzor vagyok, tehát ilyen módon fogok megnyilvánulni. Emellett lehet, hogy nem fogok tudni nyilván válaszolni olyan kérdésekre, amelyek bizonyos a bíróság előtt még zajló ügyekkel függenek össze. De miután nagyon kevés az időm, úgy döntöttem, hogy három pontra kívánok koncentrálni. Az első, néhány megjegyzést, észrevételt fűznék a nagyon hasznos munkaanyaghoz, amit megkaptam a szervezőktől, és arra kértek, hogy ezt kommentáljam, ezt nagy örömmel fogom megtenni. Másodszorban Miután az igazság szolgáltatás szerepéről szól ez a meghallgatás, a második és harmadik pontban ezzel fogok foglalkozni. Valamint az Európai Bíróság szerepével hogyan tud hozzájárulni ehhez, illetve milyen a viszony az Európai Bíróságnak és a nemzeti bíróságoknak. a vitában pedig majd szívesen kitérek olyan kérdésekre, amelyek, amelyeket önök, amelyek önöket különösen érdekli. Tehát az első pont. A meghallgatásra készült munkaanyagok nagyon gazdag és érdekes olvasmányt jelentettek. Mire is számítanak, hogy egy unalmas jogásztól, Nos, nyilván a jogalap és a legalitás, a jogszerűség, azok, amikről először beszélnek a jogászok, elnézést, én is ezt teszem, de hát természetesen két külön úton is haladhatunk az alapszerződés megváltoztatása, illetve megváltoztatása nélkül, vagy a legalitás elve, illetve a bírósághoz való fordulás kérdése az európai intézményeket is foglalkoztatják. És nehéz a feladat, hogy valami újat alakítsunk ki, miközben a meghatározott kompetenciák keretei között kell maradnunk. A második megjegyzésem, a nagyon gondolatgazdag dokumentum a kapcsolatban, egy egyszerű kérdés. Talán még mielőtt egy új kereteket, új kompetenciákat hoznának létre, nem lenne jobb megvizsgálni egyfajta friss, felfrissítve a jelenleg érvényes és használatos kereteket? a hetes számú munkaanyag a módszerekkel és a mechanizmusokkal foglalkozik, és ez egy elég hosszú dokumentum, olyan sok minden tartalmaz, és ezeket a módszereket, mechanizmusokat már most is fel lehet használni, ha valaki ezt akarja. Tehát ebből a szempontból szerintem egy egyszerű kötelezettség szegés miatt eljárás nem egy rossz eszköz, hogyha gondosan alkalmazzák. A, általánosságban a kötelezettségszegés miatti eljárás egy hatásos eszköz. Lehet, hogy az elmúlt években és ez a közfélából érkezett információ, lehet, hogy nem használta ki az Európai Bizottság maximálisan az ebben lehetőségeket. Hogyha megnézzük a számokat, hogy hány ilyen kötelezettségszegés miatti eljárás van a bíróság előtt, nos a Lisszaboni szerződés is szerepet játszik a szám alakulásában. A legtöbb eset tartalmát vizsgálva azonban ez elég szűk körül, tehát az irányelvek átültetésével kapcsolatos problémák, késedelmek, és lehetőséget felvetés jobban lehetne talán felhasználni ezt az eszközt, megnézni, hogy ezt hogyan lehetne jobban felhasználni, mielőtt új kereteket, új eszközöket kívánnak létrehozni. De hát ez csak egy ilyen spontán felvetésem volt. Másrészt egyszerűen, hogyha persze, ha nincs ügyész, akkor nincs bíró sem. Ha valaki nem visz valamit a bíróság elé, akkor ott nehéz döntést, egy határozatot hozni. Megint csak a munkaanyagra visszatérve, örömmel láttam itt a strasburgi kollégákat is. Lehet, hogy az Európa Tanácssal és a Strasburgi Bíróság országokkal folytatott szorosabb együttműködésre is jobban gondolhatnánk, hogy ezt nem csak a preambulumon kellene megemlíteni, hanem magának a mechanizmusnak is ez esetleg részese lehetne. Láttuk, hallottunk már arról, hogy elég nagy szakértelem és joganyag van a Strasburgi Bíróságnál, és sok mindenre van mandátuma a bíróságnak, amit, amit talán jobban is lehetne hasznosítani. 2004 előtt, a csatlakozás előtti tárgyalások kapcsán elég sok volt a szinergia hatás érvényesítése az Európai Unió, illetve az Uniós Bíróság és a Strasburgi Bíróság között. A nagyon érdekes munkaanyagokkal kapcsolatban, tehát ennyit szerettem volna mindenkelt leszögezni. következő kérdés, mi az, amit a bíróság megtehet? Az Európai Bíróság potenciális hozzájárulása e, mindenek előtt e, e, kettős kötöttségen alapul. Nagyon banális dolgot mondok, elnézést, ezért kell, hogy legyen egy ügy, egy eset második követelmény, de hatásköre kell, hogy rendelkezzen a bíróság. Tehát ugyanazok az erők szabják meg ezeket a kényszereket, önök, a parlament, az Európai Bizottság ruháznak át hatáskört a bíróságra. Ettől persze még lehet problematikus eseket, ügyeket, amelyek esetleg emberi jogsértést jelentenek, vagy testesítenek meg egy tagállamban, vagy a jogállamiság sértését a bíróság elő vinni, de azért nem lehet az alkotmányos felelősségtől függetlenül vizsgálni az ilyen eseteket. Az Európai Bíróság kapcsán ugye nem kell alábecsülnünk az technikai eseteket el. A dokumentumokban felfedeztem azt, hogy hát ez csak egy puszta technikai ügy, hogy indirekt módon a jogállamiság szabályt érvényesítsük. Nos, persze vannak nagy drámai, teátrális ügyek, és nem lehet, hogy inkább technikainak tekintett ügyeknél esetleg nagyobb eredményeket tudunk elérni. Például a közvetlen keresetek eh, kapcsán eh, volt az elmúlt években a bizottság kontra Magyarország eh, ügyei, amelyek nagyon fontos alkotmányos kérdéseket érintettek, például amikor egy évtizeddel csökkentették a bírák nyugdíj bevonulásának a korhatárát, és ez összefüggött a szociálpolitikával, egyetlen a politikával, és a diszkrimináció tilalma irányelve az a bizottság eh, eh, kontra Németország, illetve kontra Ausztria eseteket is eh, megemlíthetném, amikor másodlagos joggal kapcsolatos alkotmányos problémák miatt fordultak a bírósághoz. Tehát itt nagyon komoly alkotmányos ügyek voltak a bíróság előtt a szerződés, az alapszerződés második cikke alapján. Hasonló esetek is Eh, hozzánk kerülhetnek, amikor a nemzeti tagállami bíróságok fordulnak az Európai Bírósághoz egy előzetes döntéshozatali eljárásban eh, lehet itt szó közigazgatás ügyekről, menekült ügyekről, migrációval kapcsolatos ügyekről, hiszen amit egy tagállam igazságszolgáltatási folyamata során feltártak, és valami nem felel meg a standardoknak, vagy a válságkezelés kapcsán, lehetnek olyan jogsértések, amik miatt a bírósághoz fordulnak értelmezés kérve a Nemzeti Bíróságok. Tehát a jelenlegi rendszer is mások lehetőséget rejt az Európai Bírósághoz lehet fordulni. A rövid előadásom vége felé közeledve, ugye tegyük fel azt a kérdést, hogy a nemzeti bíróságok mit tehetnek eh, európai szinten. Megint csak eh, nem lehet túl hangsúlyozni ennek a pontnak a jelentőségét, hiszen a, mindenek előtt a nemzeti bíróságok eh, az fokú és a, fe, és a felebiteli vagy másodfokú bíróságok Ekon kell végigmenni egy ügynek, és csak ezután juthatnak az Európai Bírósághoz. Ezért a legnagyobb figyelmet annak mindenképpen a nemzeti szintnek kell, hogy szenteljük. Végezetül a cseh igazságszolgáltatásban szerzett tapasztalataim alapján, illetve utána részt vettem közép- és kelet-európai országokban, az új tagállamokban zajló igazságszolgáltatási reformok folyamatában is. Tehát ezen tapasztalatok alapján mondom, hogy amikor olvassam ezeket az érdekes munkaanyagokat és a bizottság anyagait, el kell, hogy ismerjem, hogy hát ebben sok a monitorozás, az eredménytábla, értékelés, szankciók, mm, ehhez hasonlók. De én arra gondoltam, hogy talán, hogy szélesebb körben, tágabban tudjunk gondolkozni ezekről a kérdésről. mi a pozitív dolgokról is beszélnénk, pozitív ösztönzők, segítség, és talán amikor az ilyen dokumentumokat elkészítik, vagy megpróbálják megpróbáljuk a gondolatainkat összeszedni, hogy a tagállamokban az igazság szolgáltatás milyen szerepet játszhat, akkor ne csak mindig csak a büntetésekben, a szankciókban gondoskodjunk, hogy mit csinálsz, hogyha nem teszel meg valamit, akkor ugye jön a furkósbot, hanem a mézes madzagot is dobjuk be és végül lehet, hogy ez a jelenlegi mostani válságot nem oldaná meg. De talán, hogyha e, jövőbeni válságokra gondolunk már, lehet, hogy meg tudjuk, meg tudjuk akadályozni, hogy ne következzenek be 20 év múlva ilyen e, válságok, akkor, hogyha most a, biztos, a bátorításra, a biztatásra, a segítségre, a kapacitásépítésre helyezik a hangsúlyt a, a tagállamokban. És végül a konklúzió. Ugye én, én figyelem az eseményeket több eh, uniós tagállamban, de ezen túlmenően azt mondhatom, hogy azért eh, problémákat is látunk, eh, a szolgáltatás jogalkalmazása kapcsán is. nem azt mondom, hogy az Európai Parlament meg tudja oldani ezeket a problémákat, csak a finanszírozást adhat, segíthet, támogathat, bátoríthat a biztatás, a, például nyílt, transzparens versenyeljárások alapján válasszák ki a bírákat, erre lehet bátorítást adni, és aztán az ilyen emberek később az így mondom kiválasztott bírák ellen tudnak állni mindenféle nyomásnak. Azután a struktúrában felfelé haladva, mi lenne, hogyha a együtt döntési kompetenciája le, lehetne a bíróságoknak. Próbáljunk meg egy olyan struktúrát ki, alakítani az igazságszolgáltatás számára, hogy az képes legyen ellenállni mindenféle nyomásnak. Igen, az őszintet igazi checks and balances, a, ellenőrsek és ellensúlyok, fékek és ellensúlyok rendszere, ezt ki lehet alakítani. És most különösen hát sajnos néhány tagállamban azt látjuk, hogy kontroll alól kikerült az igazságszolgáltatás. Tehát itt két szélsőség között kell lavíroznunk, és valami jó arány középutat megtalálni. Végül mit lehetne még megtenni? A hálózatokat, oktatást, a tudás megosztást, a, is lehetene, kellene támogatni, segíteni, főleg alsóbb szinteken. Ugye hogyan várjuk el, hogy egy bíró ellenálljon a politikai nyomásnak? Nagyon fontos, hogy tudja azt, hogy nincs egyedül. Gondoljanak csak egy bíróra, aki nagyon ellenséges politikai környezetben dolgozik, mondjuk egy elsőfokú bíróságon, és a kormányjal szemben kell valamit tennie. Persze itt nagyon szépek az eredménytáblák, az önök megítélése, vagy saját szempontja szerint, de hát ez egy nagyon messzi galaxisban játszódnak le ezek a dolgok. Tehát ott helyben van szükség valamilyen hálózat támogatására, cserékre. Végül konklúzió. Hogyha arra gondolunk, hogy mit tegyünk, a jelenlegi rendszer keretein belül, vagy hogyha gondolkozunk esetleg szerződés módosításról, én nagyon alázatosan csak azt javasolnám, hogy ne csak a nagy végrehajtásokban, kikényszerítésekben, szankciókban gondolkozunk, hanem próbáljuk meg megelőzni már a következő váltás, válságokat azzal, hogy megpróbálunk a tagállam igazságszolgáltatási rendszerekben építkezni, és eh, ezzel lehet eh, nagyon hasznos. Tehát eh, támogassuk azt, hogy a szankciók mellett a pozitív dolgok kiemeltebb hangsúlyt kapják. Tomás, Tomás Massariktól hadd idézek most valamit, mert ez szerintem nagyon illik szellemiségében a mostani beszélgetésünk. Ez a 20-as években írta, de azt tudtátok sajnos, hogy még ma is érvényes. Most idézem Massarikot. Ugye most demokrácia van. Ideje, hogy találjunk demokratákat is hozzá. Köszönöm. Jó, thank you very much. Nagyon köszönöm. Tényleg élvezet volt mind kettőjüket hallgatni. Most pedig Jean de Cotte következik, aki a belga széke elnöke, de ugyanakkor az EU fő bíróságainak elnöke is parancsoljon. Merci, Madame euh, le Président. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Köszönöm ezt a megtiszteltetést, hogy itt szólhatok önökhöz az Európai Parlamenten belül. Szeretném hozzászólási időmet arra felhasználni, hogy együtt gondolkodhassak önökkel, mégpedig néhány objektív mutatóról. Néhány jogi mutatóról, pontos jogi mutatóról, amelyeket felhasználhatnánk annak érdekében, hogy ezt a monitorozást létrehozzuk, amely úgy érzik szükség van a felügyelettel szemben, talán egyes államok nem megfelelése miatt a jogállamiságunk ideájától. Talán azzal kellene kezdenünk, hogy egyáltalán megegyezzünk abban, hogy ez alatt mit is értünk. A jogállamiság természetesen azt jelenti, hogy olyan államról van szó, amely bizonyos jogokat biztosít állampolgárainak, de ugyanakkor van még egy másik dolog is, amit általában elfogadnak az emberek, de nem hallunk róla, pedig ugyanolyan fontos, mint az első. A jogállam olyan állam, amely aláveti magát azoknak a jogszabályoknak, amelyeket saját, amely saját maga hoz. Nos, melyek azok az objektív mutatók, amelyek segítségével ellenőrizhetjük azt, hogy tényleg olyan rendszerről van ez szó, ami mm, á, jogállamként is működik. Azt gondolom két aspektusról nem szabad elfeledkeznünk, legalábbis két kategóriája ezeknek az aspektusoknak. Mm, egyrészt szükség van valamire ahhoz, hogy biztosítsuk, garantáljuk az igazságszolgáltatás függetlenségét nagyon sokat beszéltünk már az igazságszolgáltatásról. A kérdés az, hogy egyfajta igazságszolgáltatás van-e, és mik azok a kritériumok, amelyekkel definiálhatjuk. Nem csak egy kormányszervezetről van szó, amely a különböző vitás kérdéseket kell, hogy rendezze. Függetlene ez az igazságszolgáltatás? Mit tesz, milyen eszközök állnak rendelkezésére annak érdekében, hogy biztosítsa ezt a függetlenséget? Ez az első kategóriája ezen aspektusoknak. Van egy másik is, ez a független igazságszolgáltatási rendszer képes-e a demokrácia biztosítására? Képes-e az ellensúlyozó hatalom szerepének felvállalására? Milyen eszközökkel eh, rendelkezik? hogyan tudja ezt a feladatot ellátni, hogy ellensúlyozza a hatalmat, hiszen szükség van itt a hatáskörök elválasztása érdekében, ahogy ezt Montesquieu-től is tanultuk. Első kategória az eszköztárban a függetlenség eszköze. Az igazságszolgáltató hatáskör függetlensége végül is nem a bíró privilégiuma, olyan garancia ez, azt hiszem itt egyetérthetünk, amit a hatodik cikk egyes bekezdése biztosítja az alapjogok kartájából. De gyakorlatilag ez garancia azoknak, akiknek igazságot kell szolgáltatni, annak érdekében, hogy a határozat, az a határozat, amely szabadságát, becsületét, pénzét illeti, tehát a bíró határozata csak tények alapján születik a vitás kérdésben, illetve a jog alkalmazása alapján. Csak így születik meg a határozat. A bíró tehát határozathozatal közben független. Feltéve, hogy semmiféle nyomás nem nehezedik rá, legyen az politikai, hierarchiai vagy materiális jellegű. Nézzük ezt a három aspektust. A politikai függetlenség. Bobek úr már utalt erre, a politikai függetlenséget biztosítani kell. Ez nem az égből potyan, nem elég kinyilatkoztatni, hanem ön is említette, eszközökre van szükség. Ezek egyike az az eljárás, ami a kinevezéshez kapcsolódik, a kiválasztáshoz, illetve a bírák előléptetéséhez egy csomó kritérium alapján, objektív kritérium alapján, és mindenféle befolyásolások nélkül legyenek azok lobbisták vagy pártok. Belgiumban, ugyanis én belga vagyok, a bírákat a király nevezi ki, egy független szerv ajánlása alapján, ezt az alkotmány biztosítja, ez a független szervezet pedig az igazságszolgáltatás legfelsőbb tanácsa. Teljesen objektív, tehát a kinevezés, az előreléptetés a bírák között, ez az alapja, az abszolút kiinduló pontja mindennek. Az igazságszolgáltató szolgáltató hatáskör. Ha egyensúlyt és kell, hogy tartson, és ellensúlyt képviselnie a demokrácia megerősítésében, szerintem materiális függetlenséget is kell, hogy élvezzem. Az Európai Unió nagyon sok tagállamában, és Belgiumban is az igazságszolgáltatási hatáskörnek autonóm felmiával kell rendelkezni a materiális területen is. Talán hasznos, hogyha a belga tapasztalatokról beszélek itt önöknek, és jeleznem kell, hogy itt van egy aggály. 2014-ben hazámban az igazságszolgáltatás elvesztette függetlenségét, ami a felvételt illeti. Vannak törvényeink, amelyek még mindig léteznek, de nem tartják őket továbbá tiszteletben, mert mindenütt megvan, hogy hány bíró, hány jegyző, hány adminisztratív munkatárs kell, hogy legyen. Tehát ez megvan. De a végrehajtó szerv nem tartja tiszteletbe már ezt a törvényt, a kereteket nem tartják tiszteletbe, amelyek a jogszabályban léteznek. Tehát Belgium, amely jogállam akar lenni, tapasztalhatják, hogy vannak olyan fejlemények, amelyek például az igazságszolgáltatás materiális függetlenségét kérdőjelezik meg. Aztán van még egy nagyon fontos dolog, a bíró elmozdíthatatlansága hogy ezt a bírát ide-oda küldözgessék e, saját hazáján belül azért, mert a határozatai nem tetszenek, nyilván nem lehetséges. Csak a jóváhagyásával lehet elmozdítani, ezek alapvető dolgok, hiszen több, száz, több mint száz éve ismerjük ezeket a fontos demokráciai jellemzőket, de ma már piros jelzésként villognak ezek a jelek, hogy ez talán nem működik megfelelően. Nem tudom, hogy folytathatnám-e még az igazságszolgáltatás finanszírozásával a materiális függetlenség kérdését. Ez ugye további problémákat vet fel, ami az igazságszolgáltatás függetlenségét, autonómiáját illeti. Harmadik dolog. és szempontból is függetlennek kell lenni a bírónak a bíráskodás funkciója egyszerűen összeegyeztethetetlen a hierarchiával. Nálunk Belgiumban rendkívüli módon odafigyelünk erre, hadd éljek egy példával. Például egy miniszter, akivel kapcsolatban a kételyek merülnek fel, vagy olyanokat mond, amit nem kellene, az ilyen igazságügyi minisztert nyilván rendre utasítják a, a bírói kar tagjai, hogy ne kommentálja semmi olyan esetet, amely még nem került lezárásra. Belgiumban a másik függetlenségi terület az, hogy a végrehajtó szerv nem tilthat be semmit. A bíró függetlensége még nagyon sok más aspektusban is megnyilvánul. Például a fegyelmi ö, jogok terén. Hallottam ezt az előző hozzászólásokban, de talán ez tolmácsási probléma volt, hogy egy bírát elmozdítanak, elküldenek valahova. De hát a terminológia másra tartozik. Egy bírát csak egy másik bíró vonhat felelősségre. Belgiumban léteznek erre speciális bíróságok, amelyek az egyetlen fórumok, ahol a bírákkal szemben szankciókat fogalmazhatnak meg. A bírák fellebezhetnek is, hogyha például egy bíró úgy értékeli, hogy olyan módon, úgy intézkedtek vele szemben, ami leértékeli őt. Tehát olyan bíróságra kerül, ami nem tetszik neki, és ha be tudja bizonyítani azt, hogy ez az áthelyezés tulajdonképpen fegyelmi, rejtett fegyelmi intézkedés volt, akkor a bírósághoz fordulhat, az úgynevezett fegyelmi bírósághoz. Nos, ez volt a függetlenség első kategóriája, amiket itt most példaként felsoroltam. A második aspektus kategória a bíró, attól a pillanattól kezdve, hogyha már létezik, van hatásköre, szereppel is játszik, szerepet is játszik az alapjogok, alapszabadságjogok védelme terén. Ez a második aspektus rendkívül aktuális a terrorista fenyegetés miatt, amelyel szebbe kell nézni a demokráciánknak. Melyek azok az eszközök, amelyekkel védeni lehet az alapszabadságjogokat, ha bíróról van szó. Nos, a fő eszköz, úgy gondolom, az az ellenőrzés, amelyel a jogszabályokat összehasonlítja azokkal a normákkal, amelyek kapcsolódnak hozzá. Tehát a bíró ezeket összehasonlítja jogalkotói, administratív, alkotmányos szabályokról van szó. Ami a jogalkotást illeti, a bíró feladata az, hogy ne alkalmazzon olyan nemzeti törvényt, amely ellentétes egy nemzetközi szabálynak, amelyet közvetlenül alkalmazni kell a belső jogszabályokban. Amit én most mondtam, Európában először a belga semmitőszék mondta ki, egy olyan határozaton, amelyet minden jogásznak ismernie kell. Az 1971. május 27-i eset e, ezt közvetlenül alkalmazni kell a belső jogszabályokban. Következésképpen a bíróságok e, nem e, fogják hatályosnak tartani azt a törvényt, amely nem kompatibilis, például egy olyan rendelkezéssel, amely az emberjogi ö, egyezménynek nem felel meg. Abban az esetben, hogyha törvényt sért egy alkotmányt, vagy pedig egy nemzetközi egyezményt, egy törvény, akkor legalábbis Belgiumban az alkotmánybíróság lép fel, hogy semmisnek nyilvánítson egy ilyen törvényt, és kinyilvánítsa, hogy alkotmányellenes ez a törvény egy adott kérdésben. Elnök asszony, hogyha lejárt a, az időm, akkor kérem szóljon. 2015. június 11-én például a szabadságjogok védelmére a semmi, belga semmitőszék példát statuált. A 2014. április 8-ai esetre utalva az Európai Uniós Bíróságról a Digital Rights témájában. Ez egy elvi érdekes példa, a luxemburgi bíróság ebben a határozatban egy irányelvet hatálytalanított a 2006. március 15-eit, amely az adatok megőrzéséről szólt, és amely kötelezővé tette a szolgáltatások nyújtóit, az internetre gondolunk például, akik az irányelv értelmében egy csomó adatot kellett, hogy megőrizzenek. Meg kellett ezeket őrizni annak érdekében, hogy ez az információ rendelkezésre álljon a rendőrségi nyomozás érdekében, ha terrorizmusról, szervezett bűnözésről van szó. Nos, a luxemburgi bíróság úgy ítélte meg, hogy az adatok megőrzésének kötelezettség egy bizonyos időre, amelyek valakinek a személyes ö, ö, adatait érintették, és az adatbankokat is, adatbankban. Súlyos ö, megsértését képviselte a magánszférának, a személyes jogoknak, az alapjogi karta 7-es, 8-as cikkét érintve. Így döntött a luxemburgi bíróság, és ugye az er, arányosságot is meg kell vizsgálni, és mivel nincs arányosság, az irányelv hatája túlságosan nagy volt, olyanokra is vonatkozik, akikről egyáltalán sem lehet képzelni, semmi jel nem mutatja, hogy terrorista tevékenységet végeznek. Aztán, akiknek ö, ö, hivatali titkot kellene őrizniük. Ö, tehát nincs megfelelő keret, az irányelvet ö, hatályon kívül helyezik. Most be, befejezem azonnal, még két percre volna szükségem. Ö, Nos, a belga alkotmányos bíróság hatáltalanította azt a törvényt, amely az irányelv átvételéről szólt, tehát ezzel a példával szerettem volna élni. Nem csak a jogalkotói szabályokat ellenőrzik, hanem az adminisztratív jogi aktusokat, sőt, magát az alkotmányt is. Úgy ítéljük meg itt Belgiumban, hogy maga az alkotmány is meg kell, hogy feleljen az alapjogoknak, amelyeket a nemzetközi egyezmények biztosítanak. És a szükség van rá, itt is tudok példákkal élni. Tisztelt elnök asszony, nagyon köszönöm a, a türelmüket, és azt szeretném még elmondani, hogy az igazságszolgáltatás nem az állam hatásköre, hanem a demokráciái. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Sajnos túl nagy vonalúak voltunk az első előadóval, úgyhogy most megjegyzem, hogy igazából nem szabad ilyet tenni, hogy az utolsó előadót arra kérjük, hogy a lehetőleg gyorsabb legyen, úgyhogy Szántó Miklós szeretném megkérni az alapvető emberi jogok vezetőjét Magyarországról. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! a különböző szakbizottságokból. Hölgyeim és uraim, valóban megígérem, hogy rövid és egyszerű leszek. Először is természetesen köszönetet szeretnék mondani a szíves meghívásért, és őszintén hálámnak szeretnék hangot adni a parlament képviselőinek, szakbizottságainak, hogy ilyen fontos kérdésekről, mint az alapvető emberi jogok, demokrácia és jogállamiság folyamatosan tárgyalnak. Ez nagy megtiszteltetés, hogy itt, legyen, itt vehetek. Magyar jogászként és egy jogi kutatóintézet vezetőként vezetőjeként a nemzetállamok Európai Unión belüli helyzetével foglalkozom, úgyhogy rövid előadásomban a figyelmüket a lehetséges kockázatokra szeretném irányítani, ami egy jobb és egy új intézményesített joga, jogi mechanizmus következménye lehetne. A jogállamiság az EU keretein belül számomra három döntő pontot is jelez, ami aláshatná bármely jellegű kötelező jogállamisági, jogállami mechanizmus létjogosultságát. Egyrészt az, hogy a jogállamiság koncepciója, definíciója homályos, a szuverenitással és a legitimitással egyértelmű problémák merülnek fel, merülnének fel egy ilyen mechanizmussal. Szeretném hat- aláhúzni, hogy e két utóbbi nem pusztán a tagállamok jogalkotási rendjével rendjével ellenkeznének, hanem az alkotmánybíróságok és a az Európai Uniós rendőri, rendfenntartó szervek jogköreivel is. Néhány szót akkor most arról, hogy a jogállamiság koncepciója mennyire homályos. A különböző nemzeti hagyományok miatt, a, a közös történelmi tapasztalat hiánya miatt nincsen egyértelmű, konkrét, univerzális vagy európai definíció. by different languages describing a, a nyelvezet maga már az államhatalom jog alávaló alárendeltségét jelzi, jogállamiság angolul, rechtsstaat németül és konstitucionális franciául. Ez egy olyan kifeje, egy, egy extrahált és tautológikus kifejezés egyszerre. A jogállamiság definíciója a jogállamiság maga bármit jelenthet, amit a bíróságok vagy mármely más jogérvényesítő szervek szeretnének látni benne. Folyamatosan alakuló elképzelés vagy norma. Ezzel kapcsolatban az egyik munkadokumentumból szeretnék idézni, amelyet Barbara Spinelli képviselő asszony készített és a Velencei Bizottság is látta vele együttműködésben. Kimondja, hogy nehézségek is vannak a jogállamiság meghatározásában, mint tartalmi, tartalmat jelentő független elképzelésé. Egy sor feltételezésre épül, nem pedig egy egyértelműen meghatározott önmagát igazoló elv hogy mennyire rugalmasan alkalmazható ez a koncepció, nos ez kiválóan látszik a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatából az 1990-es rendszerváltást követően. Bár az alkotmányos hatalom, a jogalkotás, a magyar parlament a jogállamiság fogalmát absztrakt attribútumként, deklarációként, vagy az állam jellemzőjeként elfogadta, az alkotmánybíróság ezt normaként, posztulátumként értelmezte, esetenként meghatározva lényegét, tartalmát. Ennek eredményeképpen a bíróság egyfajta Jolly Jokerként használta, hogy a parlament szándékait megváltoztas, megváltoztatásra kényszerítse és társjogalkotóként lépjen fel. Az igen széles és nem világos elképzelés politikai eszközként alkalmazható EU szinten is. Senki sem tudja, hogy mit jelent pontosan, vagy hogyan kell mérni ha egyáltalán mérhető a jogállamiság kategóriája. Éppen ezért nagy a kockázata annak, hogy az intézményesített jogállami mechanizmus a politikai kritika kifejezését lehetővé tenni, vagy politikai nyomásgyakorlást elkerülhetővé tennie. A bizottsági lépések is már a jogállamiság keretében megmutatták ezt Lengyelországgal szemben. Sőt, az igen önkényes végrehajtása egy ilyen eljárásnak végül is a nemzeti szuverenitás az Európ megszűnéséhez vezetne, és az alkotmányozó, a tagállamok alkotmányozó jogkörét kérdőjelezné meg, pedig ezt a tagállamok soha nem adják fel. Kérdés, hogy hogyan lehet depolitizálni a politikát akkor, amikor egyre több politikai uh, hatáskört kiszerveznek eh, a különböző szervek, ügynökségek, bíróságokhoz, ami természetére még élnek ezekkel a hatáskörükkel politikai formában is. Meg kell látni azt is, hogy a várt szuverenitási probléma a formalizált jogállamisági eljárásról valószínűleg eh, jogalkot, jogértelmezési problémákat is jelentene a tagállamok és az EU jogalkotási szervei között. Ezek valószínűleg az Európai Bíróságnál és különböző alkotmánybíróságnál landonának jogkör összeütközés miatt éveken keresztül tárgyalnák, és nem lehetne meghatározni, hogy milyen mértékben és milyen értelemben lehetne ezt meghatározni. Vegyük csak a Bundesverfassungsgerichtnek a jelenlegi eljárását, vagy a tanács kvótarend, a Magyar Alkotmánybírósága kapcsolatos tanácsi kvótarendszerre beadványát a szupranacionális vagy, köz, vagy közvetlenül soha meg nem választott Európai Uniós jogalkotás, jogérvényesítő szervek aláássák a közvetlen választott nemzeti parlamentek és kormányok legitimációját. Ez a mechanizmus a szerződések módosítása nélkül is e, ezt eredményeznék. A szerződés módosítása amúgy sem várható a közeljövőben. Ennek eredményeképpen pontosan maga a, a különböző tagállamokat vizsgáló jogállamiság gyakorlata ásná alá a jogcímeket és jogalapokat. Más kérdések a felelősséghez is vezetnek, vagy kapcsolatban felmerülnek. Bíróságként a nemzeti szinten jogállamiság értelmében nem felelnek saját határozataikért, és a, a jogsértés eljárás el, elindítása rendkívül nehéz a nemzeti jog, jog keretében, és EU e, értelemben az EU jog értelmében is. Mely intézmény lesz felelős azért, hogy áttekintsék, felügyeljék a határozatokat, eljárásokat a jogállamiság mechanizmusával kapcsolatban, akkor, amikor még a legfelsőbb bíróságoknak is, eh, a, a, a, amikor még az Európai Bíróságnak is eh, jogvitája van eh, erről. Mit, azt jelenteni mindez, hogy a tagállamok bizonyos hatá- jogköröket visszakapnának az Európai Uniótól vajon? Látható, hogy egy ilyen eljárás elindítása még több kérdést vett csak fel. Az EU szervek, amelyeket a Lisszaboni szerződés megerősített, beavatkozhatnának a megmaradó tagállami szuverenitásba, és határozottan hiszem, hogy az Európai Unió vezetőinek eh, szembesülni kell a valós külső kihívásokkal, és, és az európai problémákkal kell foglalkoznia. Köszönöm szépen. Ha lesz idő, akkor persze szívesen válaszolok a kérdéseikre is. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig szeretném felkérni Darius Zavisovskit, eh, a lengyel eh, igazságügyi tanács elnökét, aki egyébként az Európai Igazságügyi Tanácsok eh, hálózatának is tagja. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt nagyon köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy bemutatott a hallgatóságnak elnök asszony. Tudom, hogy kevés az idő, röviden szólhatok, ezért a függetlenséggel, az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos legfontosabb kérdésekre szeretnék koncentrálni, elsősorban gyakorlati jogalkalmazás tükrében. Magyarországban az alkotmány nyilvánvalóan előírja azt, hogy a bíróságok függetlenek, függetlenül kell, hogy működjenek, ez teljesen független az EU jogtól. Ami az eljáráshoz, a bíróság eljáráshoz való hozzáférés jogát illeti, az emberi egyezmény hatodik cikke alapján és az alapjogi karta értelmében is adott ez az eljáráshoz, bíróság eljáráshoz fűződő jog. A független igazságszolgáltatás és az eljáráshoz fűződő jog az egyéni jog védelme szempontjából két meghatározó dolog. A lengyel polgári bíróságok kapcsán hogy mondjam el azt, hogy első helyen áll a tulajdonhoz fűződő jog védelme. Ez az emberi jogi alapjogi karta 17. pontjában is megtalálható. Amikor a második világháború után kommunista országokban államosították, és előtt gyakorlatilag elvették az emberektől például a földeket, nagyon nagy földterületeket. Ez egyértelműen akkor a tulajdonos fizető jog megsértését jelentette. A rendszerváltozás után kárpótlással kapcsolatos igényeket nyújtottak be a tulajdonoktól korábban megfosztottak. A Ezeknek a kérelmeknek volt egy kérelmek benyújtásának volt egy határideje, amivel kapcsolatban a legfelsőbb bíróság leszögezte azt, hogy itt a, nem lehet elévültnek tekinteni az ilyen kérelmeket. 1990-ben bekerült az alkotmányba az, hogy hatóságok eljárási hibái miatt az állampolgárokat ért károk esetében is kártérítésre jogosultak az érintettek. Ez is tehát most már az alkotmányos jogvédelem egy részét jelenti ez a rendelkezés. A kárpótlással kapcsolatos rendelkezések, eh, tehát most már az alkotmányban eh, gyökerezenek, és ezzel csak azt szerettem volna bemutatni, hogy ezek az alkotmányos garanciák mindenképpen adottak. 1990-ben a rendszerváltozás után mindenképpen garanciákra volt szükség az igazságszolgáltatás, a bíróságok függetlenségével kapcsolatban, mégpedig alkotmányos garanciákra. Meg kellett alkotni a székek és ellensúlyok rendszerét, a hatalmi ágaknak felelő szétválasztását, végrehajtó törvényhozó hatalom, bírói hatalom, azután a Nemzeti Igazságügyi Tanács létrehozásával nagyon fontos hatásköröket kapott ez a tanács, a bíróságok munkájának egyfajta ellenőrzését is végezte, de természetesen csorbítva a bíróságok függetlenségét. A gyakorlatban azonban a végrehajtó és a törvényhozó hatalom részéről mindig ö, megfigyelhetők kísérletek arra, hogy beavatkozzanak a bírói hatalom munkájába. Itt például az igazságügy miniszter is előfordult már, hogy megpróbált beavatkozni a bíróságok tevékenységébe. 2000 egyben megszületett egy törvény módosítás, ami azután egy közigazgatási eljárásra vonatkozó jogszabályt utána 17-szer módosítottak, ez nyilván a jogbiztonságot ássa alá. 2012-ben az igazságügyminiszter miniszter sok kis alsófokú bíróságot egyszerűen megszüntetett, összesen a bíróságnak nem 25%-át, annak ellenére, hogy a bírák tiltakoztak, és a helyi önkormányzatok is tiltakoztak ez ellen. Tehát egyszerűen az igazságügy miniszter döntése nyomán következett ez be. Ezt követően került sor az alkotmánybíróságra vonatkozó törvény módosítására, ami szintén egyfajta válságot eredményezett. A végrehajtó hatalom gyakorlatilag háromszor olyan lényeges pontokon módosította az alkotmánybírósági törvényt, ami nagyon komolyan beavatkozott az alkotmánybíróság munkájába, szerepébe, hatásköreibe. Az alkotmánybíróság és mellette az, illetve az igazság szolgáltatási tanács az Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte egy olyan törvénynek a vizsgálatát, normál kontrollját, amely a bíróságok függetlenségét illetve ennek a garanciáját nem biztosítja megfelelő mértékben. Ezért célszerű lenne egy olyan mechanizmus kialakítani, ami tényleg garanciája lehetne az igazságszolgáltatás független működésének. Van ugyan alkotmányos ellenőrzési mechanizmus, vannak jogszabályok, de fontos mindenképpen, hogy legyen egy független igazságszolgáltatási tanács, ami e, a legfőbb garantora lehet a, a e, bírói hatalmiak függetlenségének. Fontos az is, hogy a társadalom hogyan e, értékel és érzékeli a bírák függetlenségét, hiszen a bírák is, illetve az állampolgárok is fontosnak tartják, hogy a végrehajtó és a az törvényhozó hatalom ne avatkozzon be a bírói hatalom a bíróságok munkájába. És persze azért a függetlenség mögé nem lehet elbújni, hogyha bírálat éri a, a bíróságokat, felelősséggel tartóznak a, a bíróságok, és hogyha a médiában elhangzanak bírálatok, vagy a közvélemény, és kritikusan áll hozzá bizonyos ítéletekhez, akkor nagyon fontos, hogy a társadalomban olyan az, hogy ezzel együtt mennyire fontos a bíróságok függetlensége, és mennyire fontos az, hogy ennek egy tökéletes garanciája legyen. A bíróságok függetlensége elválaszthatatlanul összefügg az emberi egyezmény hatodik cikkével, tehát olyan rendszert kell kialakítani, ami garantálja az igazságszolgáltatás függetlenségét. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a bíróságok függetlenségének a megfelelő helyes értelmezése a gyakorlatban is rendkívül fontos és ez nemzeti és nemzetközi bíróságok ítélkezési gyakorlatára egyaránt vonatkozik. A Velencei bizottság több megállapodása is foglalkozik az igazságszolgáltatás függetlenségének a kérdésével. Időnként persze találkozunk a társadalomban a kérdés leegyszerűsítésével, van, amikor a, nem tényszerűek a leírások, és a finanszírozás, a bíróságok tevékenységének a finanszírozásának a kérdése kapcsán is felmerülhetnek eh, eh, olyan problémák, eh, hogy a közvélemény nem látja kristálytisztán, mennyire fontos a bíróságok függetlenségének a, a megőrzése. Hogyha megnézzük az Európai Emberi Bíróság, vagy az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság joggyakorlatát, és az indokolásokat is elolvassuk, akkor látjuk, hogy vannak minimum normák. Az, ezek objektívek kell, hogy legyenek, bár ez azért nehéz, mindig nehéz kérdés, hogyha megnézzük, hogy milyen modelleket alkalmaznak a különböző országokban. Hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy például az Európai Parlamentnek milyen hatáskörei vannak, akkor ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a parlament, amit mondanak, tulajdonképpen az érvényességi hatája akár mérhető egy bírósági határozat hatájához is. Amikor a jogállamiságról beszélünk, az igazság szolgált közigazgatás függetlenségével kapcsolatban minimum standardok meghatározása segíthetne abban, hogy a közvélemény is könnyebben tudja ellenőrizni, hogy nem sérül ez a függetlenség, és a végrehajtó és a törvényhozó hatalom is ezt maximálisan betartja-e. A tagállamok, az EU tagállamok számára, tehát meg lenne egy ilyen mechanizmus. Végül összefoglalva, az ellenőrzési vagy jogállamisági mechanizmus bevezetését latolgatva, talán érdemes megemlíteni azt is, hogy a tagállamok mondjuk egy éves jelentést készíthetnének, amely egy szintén egyfajta mechanizmussá állhatna össze. Ezt ki lehetne építeni, és egy ilyen mechanizmus lehetne erősíteni is, tehát amelyben a tagállamok értékelik a igazságszolgáltatás függetlenségét a saját országunkban. Még egy dolog, ami talán szorosan kapcsolódik a nemzeti igazságszolgáltatási tanácsok létéhez. Én ugyan nem vagyok minden jogterület szakértője, ugye, de látok itt a teremben egy büntetőjogász kollégát, és ő sokkal kompetensebben tudna hozzászólni esetleges büntetőjogi aspektusokhoz, ha valakinek ilyen kérdése lenne. Önök, köszönöm szépen. Most akkor én gyorsan térjünk rá a vitára. És Sophie Intfeld volt az első, aki szeretne egy kérdést feltenni. Köszönöm szépen, hát nem is nagyon sok kérdésem lenne. Először Bobek úrhoz fordulnék. Ön azt mondja, hogy igen, használjuk először a már létező jogi eszközöket. Igen, ezzel teljesen egyetértek. A jelentésnek is ez, a, ez egyik fontos szándéka, ne próbáljuk mindig össze felfedezni újra a spanyol viaszt, hanem először nézzük meg, hogy mivel rendelkezünk már. De hát vannak hiányosságok, Ön azt mondja, hogy az Európai Bizottság sokszor nem használja felkelő gyakoriságába, hatékonysága a meglévő eszközöket. Ezzel is egyetértek, de az vélemény szerint nem fed le ez a hatáskör minden lehetséges esetet. Ön egy konkrét tagállam, egy konkrét példáját említette, amikor az életkorra való hivatkozással akartak nyugdíjra küldeni bírákat, illetve a médiaszabadsága kapcsolatban is felmerültek problémák. Tehát valami hiányzik, vannak hiányosságok ugyanis például a foglalkoztatási irányel, vagy az audiovizuális irányel, a meglévő jogi instrumentumok eh, célja nem az volt, hogy a média eh, szabadságát, vagy a bíróság függetlenségét védjék, nem, ott másról volt szó. Ön említette a második cikket, eh, illetve az alapjogi kartát, hogy ez a kettő együtt nem lehet -e alapja a kötelezettségszegési eljárásoknak? Kérdem, hogy ezt fejtsek ki egy kicsit bővebben. A második kérdés. A vezetőmben említettem, hogy az Egyesült Államokban az eh, új Supreme Court eh, bíró eh, ki nevezése teljesen pártpolitikai csatározások tárgya lett. Az Európai Unióban nincs ilyen helyzet, mert nincs európai kormány, amely ki nevezne bírákat az Európai Bíróságba. De tavaly azért volt egy vita Eh, arról, hogy 28 új bírát kell jelölni az Európai Bíróságba, és én azt támogattam, hogy bővüljön a eh, bíróság, de hát ez a szám, a 28 es szám, ez azt jelzi, hogy a tagállamok azt gondolják, hogy hát minden tagállamnak van egy saját bírája. Lehet, hogy ők személyekben függetlenek, de hát hogy összekapcsoljuk ezt, hogy 28 tagállam van, és akkor legyen 28 bíró az Európai Bíróságon, hát ez azért elég kényes vagy eh, furcsa dolog. Mind a kettőkhöz is de úrhoz is intézem a következő kérdés. Zavitsztovszki úr egyik megállapítására hivatkozva. Mit teszek akkor, hogyha például egy tagállam nem viselkedik objektívan az igazságszolgáltatás kapcsán elhangzott az, hogy az alkotmány és egy tagállami törvények nem e, sérthetnek nemzetközi jogot, de hát számos esetben igenis sértenek a gyakorlatban, ezt látjuk, és akkor mit csináljunk? És végül Szántó úrhoz fordulok. Hát csak egy általános megjegyzést tudok tenni. Ön nem fogadja el azt a tényt, hogy vannak e, EU-s alapszerződések, vannak e, megállap, megállapodások, amikor is az EU jogelsőbséget élvez a tagállami joghoz képest. Én nem is tudom, most például ha jogtalanul kifizetett állami támogatások, vagy környezetvédelmi bűncselekményeket is föl lehetne példaként hozni, de hát hogyha ön nem ismeri el az EU szinten ezt a, a jog szuverenitását vagy elsőbségét, hát akkor nem lehet mit csinálni. És én azt mondta, hogy a a koncepciója nagyon homályos, hát lehet egy bizonyos szempontból, de ez nem releváns. Hát hallottuk Nussberger eh, Vira asszony, aki elmondta, hogy nem lehet mindig kidisztillálni egy, eh, a jogállamiság definíciójának a, a különböző elemeit eh, az esetjoga alapján, és nem mindig a szankciókban kell gondolkozunk, hanem a párbeszéddel hogyan lehet esetleg megelőzni az olyan helyzeteket, amik azután kiváltanának szankciókat. Hogy legyen egy közös definíciója a jogállamiságnak, az, az persze helytálló. Köszönöm. Köszönöm Paul Rangel. Very, very... Nagyon röviden négy dolgot szeretnék felvetni, amelyek de azt hiszem, hogy bárki a panel tagjai közül válaszolhat, úgyhogy majd ők eldöntik. Először is nagyon fontos látni azt, hogy Egy ország jogalkotói rendszerének kerete egy dolog, a másik az, hogy működik-e vagy sem. És ez két olyan dolog, amelynek tudatában kell lennünk. Mert néha, ha például a saját hazámat veszem, azt hiszem elmondhatom, hogy a jogrendszere elég jó, de annyira lassú, hogy amikor az állampolgároknak, illetve az állampolgárok rendelkezésre álló különböző intézkedésekre reagál, el kell mondanom, hogy nem működik megfelelően. Úgyhogy bízom a rendszerben, a bírák minőségében, de túl lassan reagálnak. És hogyha megoldás születik csak négy-öt év múlva, és hát óriási a különbség az egy évhez vagy a fél évhez képest. Másodszorban ami a gazdasági vagy materiális függetlenséget illeti. Szerintem nagyon fontos, hogy bizonyos fokig utánozni tudjuk azokat az országokat, amelyeket érdemes. Ott van például az Egyesült Államok helyzete, ahol a szociális helyzete a bíráknak azon túl garantált, hogy milyen fajta jogalkotói döntést hoznak. Tehát ez egy alkotmányos védelem, amit biztosítanak számukra. Portugáliában, amikor a közalkalmazottak számát csökkentettük, és azok a bírák, akik nem azok, mert valamilyen módon az alkotmányos hatáskör tagjai, érintettek, Nyilván nem az volt a cél, hogy tevékenységi körükben korlátozzuk őket, de bizonyos vérváltoztatás, a szociális garanciákkal lehet ezt befolyásolni, és ezt szerintem védeni kell. A logisztikai helyzettel kapcsolatban nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy minden eszköznek rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy önmagukat elláthassák. Mert a demokráciában nem lehet ilyen perverz megoldás, hogy ez csak az esélyek demokráciája legyen. Ennek is tudatában kell lennünk, ez bizony benne van a demokráciákban, és nagy kihívás ez számukra, főleg a miénknek mert annyira összetett a jogrendszerünk. A bírák óriási hatáskörrel rendelkezhetnek. Ugyanis értelmezniük kell nagyon összetett rendszereket, úgyhogy nem csak a tényeket, hanem a jogi megoldást is eh, sokkal magasabb szinten kell megállapítaniuk, mint korábban. Itt kerülnék a második területre, amit el kell kerülni, hogy a igazságszolgáltatási rendszernek milyen hatásköröket tudunk még biztosítani. Úgy gondolom, hogy nem igazán római jogalapú a rendszerünk annyira, mint amennyire kellene, hogy legyen talán, hiszen a bírák döntési köre sokkal magasabb szintű, erőteljesebb, ami túllép talán a demokratikus legitimitáson. Ez nem azt jelenti, hogy lemásolnánk az amerikai rendszert. Ez nem azt jelenti, hogy választott bírák legyenek vagy talán a luxemburgi bíróság mintájára, esetleg az Európai Parlamentben kellene szavazni egy olyan kinevezés esetében, ami teljesen független az Európai Parlamenttől. Talán ez lenne a megoldás arra, hogy az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot megerősítsük. Ugyanis még az államok esetében is Szofia. Nem úgy gondolom, hogy itt párt kérdés lenne ez, hanem inkább az, hogy hogyan látjuk a világot progresszívabb módon, vagy konzervatívabb módon. Nem igazán párt döntésen múlik ez. A végső megjegyzés. Szántó úrnak, és ez csak egy megjegyzés lenne, mert el kell mondanom, hogy számomra rendkívül meglepő, hogy ilyen haloványan lehet látni ennek a definícióját, mert az emberi méltóság, az emberi jogok meghatározása egyáltalán nem, nem egyértelmű. És főleg azért meglepő, mert valaki, aki magyarként, ahol fantasztikus dokumentummal rendelkeznek az aranybulla, a második András korából, ami a magnakartá Magyarországon, és ami még már a középkorban jogrendet teremtett. Úgyhogy a jogrend óriási koncepció, könnyű megtalálni, hogyha tényleg alapvető dolgokról kell dönteni. Ugyanis ez a hagyományunk. A Magna Carta, az Aranybulla, az emberi jogok nyilatkozata 1789-ből, hogy csak néhányat említsek, az európai népek hagyományaiból. És a magyar monarchiák történetének már korai szakaszában is. Úgyhogy meglepő volt ez tőlem. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Nagyon rövid leszek. Először is köszönetet szeretnék mondani, és két kérdésem is van. Szeretném tudni, hogy a bírói kar függetlenségének értelmezését hogyan eh, mondaná, mi a tanácsnak a szerepe, mi a bírónak a szerepe. A parlamentek választják? A bírói hatalom a függetlenségében rejlik, nem pedig a bírában magában. Ezt szeretném, hogyha elmondaná, és azt is, hogy eh, ezt a függetlenséggel összeegyeztethetőnek tartja-e akkor, amikor a parlament nevezi ki a, a bírákat. Aztán egy másik kérdésem is van az aktualitással kapcsolatban, ami szintén aggaszt. Az Európai Tanács most a, a hétvégén ugye meghatározott egy útvonalat, és kérdés ezzel kapcsolatban az alapvető jogok kartájával a következő a megállapodás sértheti-e a, kart, a munkavállalók szabad mozgását, sértheti-e a munkavállalók azonos szociális jogok szociális ellátáshoz való jogát ennek a megállapodásnak az alapján most ugye az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Tehát mielőtt bármilyen módosítás van ebben a megállapodásban, előfordulhat-e akkor, hogy például egy figyelmeztetést, vagy egy előzetes döntést, egy előzetes döntéshozatali kérelmet kérnek az Európai Bíróságtól, hogy sérül-e akarta. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon gyors leszek. Én is vissza szeretnék térni a jogállam tiszteletére, kérdésére európai szinten. Engem is rendkívül módon megdöbbentett, amikor azt hallottam, hogy úgy értékelték, hogy ez nem volt eléggé egyértelmű, és végül is ez azzal az elképzeléssel áll szemben, hogy ezt nem lehet alkalmazni, mert ma az az európai jogalkotói ellenőrző rendszerek nagyon nehezen alkalmazhatók, nehezen működnek, és az idén döbbentünk rá, hogy nem mindig sikerül. Ezért van az, hogy Hát igen, az az elképzelés hangzott el, hogy talán a mézes madzag az jobban működne, mint a bunkosbot és más rendelkezések esetében is, amikor az Európai Uniós értékekről van szó, és itt a gazdasági kérdésekre gondolok, nem tudunk megfelelő mechanizmusokat használni, itt a stabilitási mechanizmusra gondolok, hát ott a bunkósbot működik, és hát néhány államnak szembe kellett néznie ezzel. Egyetértek Sophie Intvert kolléganőmmel, hogy szükség van egy mechanizmusra, mert normatív értéket kell kölcsönözni az európai jognak, annak érdekében, hogy az Európai Unión belül senki se értékelje úgy, hogy eh, érveink eh, és értékeink nem egyértelműek. Négy perc van. Eh, talán most visszafele fordított sorrendben válaszoljuk meg, jó? Megpróbálom, nagyon röviden megpróbálok állásfoglalni. Ezt a, nos, a probléma különbözőképpen érzelmezhető, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem a bíra, a bírák felelnek azért, amit tesznek, hanem a jogrend. A nem etikus bírói viselkedés a fegyelmi bíróság elé tartozik, és erre megvan a megfelelő rendszerünk, öm, útmutatók, amit figyelembe kell tenni akkor, hogyha egy eh, bíra, bíró öm, jogsértő magatartást eh, tanúsít, akkor büntetőjogi eljárásban is eh, részesülhet. Tehát a fegyelmi bíróságnak egyszer, egyet kell értenie, azonban ebben az esetben a büntetőjogi eljárással a bíró pedig felel mindazért, amit a nem jogszerűen hozott határozatok kapcsán elkövetett. Nos, ha jogszerűtlen bírósági határozatok szülelnek, és például a legfelsőbb bírósághoz keresetet, jogosvasági keresetet nyújtanak be, a, akkor közvetlenül arra is volt van, hogy egy polgári bíróság előtt kártérítést kérjen az ember. Azt nem lehet mondani, hogy a bírák ne felelnének mindazért, amit tesznek. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy fontos, hogy megfelelően válasszák ki a bírákat. Most az, hogy mi a kiválasztás folyamata, és kit neveznek ki bírónak, az rendkívül fontos. A Nemzetközi Bírói Szövetség azt hangsúlyozta, hogy a kiválasztás, a szelekció elsősorban a Nemzeti Igazságügyi Tanácson keresztül, a bírói karon kell, hogy történjen, és különböző szempontokat kell figyelembe venni a, a kiválasztásnál, de végül is az elnöknek a legfőbb a felelőssége ez, hiszen ő a, a korábbi bíráknak, illetve bocsánat, a, a bírók véleményére támaszkodva. Bizonyos jelöltek kiválasztásánál tehát még ha ilyen módon is történik a, a kiválasztás, akkor is az elnök dönt. Azt hiszem a Nemzeti Igazságügyi Tanácssal kapcsolatban ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy amint befejezem a mondatomat, el kell menjek, mert a repülőm fél kilenckor megy, úgyhogy egy dióhéjban hadd reagáljak. Az én hibám, de talán félreértettek engem. Amiről én beszéltem, Definition az a jogállamiság definíciója. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy, a, hogy különböző szempontjai, komponensei, elemei van a jogállamiságnak, de biztos vagyok abban, hogy nincs kodifikált definíciója annak, hogy mi a jogállamiság. Ez egyszerűen jogelmélet függvénye, és ezért olyan rugalmas. És ezért említettem, hogy a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlata mi? A gyakorlatában több olyan eset is volt, amikor a bíróság erősíteni kívánta például az emberi méltóságot. Ezt megtette, de mégis mindezt például a szólásszabadság ellen tette meg. Egy másik esetben pedig, amikor a, a szólásszabadság volt a fontos, akkor a bíróság az emberi méltósággal szemben a jogállamiság nevében a szólásszabadságot próbálta. Ez a példa is azt mutatja, hogy ez egy nagyon rugalmas és nagyon homályos elképzelés. És a bíróságok bármikor így értelmezhetik. You cannot measure. Uh... Definíció nélkül pedig nem mérhetjük a jogállamiság státuszát. Without a definition, if you will measure... Definíció nélkül, hogyha különböző számokat, adatokat mérünk, akkor az tulajdonképpen decades of, of uh, socialism. Social engineering. A szociális Európában viszont nem ilyen um, adatokkal való zsonglőrködésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jean de Kocs. Merci, madame. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nagyon sok kérdést jegyeztem fel, gyors leszek, mert nem sok időm van. Itt vált asszony. Azt kérdezi, hogy ha egy tagállam igazságszolgáltató szerve nem eléggé objektív már, mit tesz? Nos, ha az igazságszolgáltatás határozata nem legális, akkor hatályon kívül helyezik. Ha a bíró határozata nem objektív, hanem részrehajló, akkor el, egy másik bírához, bíróhoz fordulnak, vagy ö, ö, hatályon kívül helyezik a, a határozatot az a nem objektív kérdésekről volt, de nem jó volt a válaszom. Nem, a, mondja Intvált asszony, a kérdés a tő, arra vonatkozott, hogy ön azt mondta, hogy a nemzetközi jognak meg kell felelni a nemzeti törvényeknek és az alkotmánynak. De mi történik akkor, mert nagyon sok példát láttam arra, amikor a nemzeti jogok ellentétesek a nemzetközi jognak. Sőt, az alkotmány is rendelkezik olyan bekezdésekkel, amely ellentétes a nemzetközi joggal. Válasz. Semmilyen hatája nem lesz egy olyan normának, akármilyen szinten legyen is, ami nem felel meg a nemzetközi jognak. A belga ö, a törvények értelmében például 24 óráig lehet valakit tartani egy darabig. A itt ezt mm, bizonyos esetekben meg akarják növelni, például terrorista cselekvények esetében 48 órára, 72 órára, de ezt az alkotmányos szabályt módosítani kell. Ha 72 órás például a fogvatartás, szemben például a Magna Kartával a bíró 24 órán túl nem engedélyezheti, mert az ötös cikk e, ellentétben van az alkotmányban. Ott van például Franciaország, a francia alkotmányos tanács döntése hatályon kívül helyeztek bizonyos intézkedéseket, például az ideiglenes bezárását intézményeknek, hogyha radikalizáció, a terrorista cselekmény merül fel, mert a prefektus a, a, a, döntött erről, és nem tartotta tiszteletbe az arányosságot, illetve az emberjogi egyezmény normáit. Franciaországban valami van azért, ami a, a vonatkozik. Egyáltalán nem értek egyet Szántó úrral, van jogállamiság a mi országainkban, és amit fel lehet ismerni például a francia döntésben, vagy az alkotmányjogi döntésben. Tehát a, a szankció az, hogy a bíró, aki hozta ezt a határt, a határozatot gyakorlatilag a határozata hatályon kívül kerül azonnali védelmet biztosíthatunk. Rangel úr is tett fel egy kérdést. Azt mondja, hogy nagyon lassan működik a rendszer, az állampolgárt nem ö, megfelelően látjuk el. Igen, ez igaz, és ez az első igazságtalanság, hogyha az ember egy ilyen hosszú eljárásnak kell szembenézzen de ugyanakkor van egy elfogadható határidő, hogyha túlságosan későn születnek határozatok, akkor valamilyen módon orvosolni kell ezt a hibát az állampolgárokkal szemben. De nyilván el kellene kerülni, hogy butaságokkal terheljék a bíróságokat önöknél például el lehet menni a legfelsőbb bíróságig, hogyha valaki nem ért egyet azzal, hogy rossz helyen parkolt? Hát például ilyen dolgokkal túlterhelhetik a, a bíróságokat. Így nyilván ez döntés kérdése. A materiális függetlenség terén ön is említette, hogy bizonyos garanciákra van szükség a materiális függetlenség érdekében a bírók részére, egyetértünk, és az Európa Tanácsnak megjegyzéseinket el is fogjuk küldeni, hogy ezzel kapcsolatban hogy gondoljuk. Ön azt mondja, lehet nem jól fogalmaztam, mert azt mondja, hogy nem ért egyet velem, ön azt mondta, nem hiszem, hogy az igazságszolgáltatási hatáskörnek saját logisztikát, illetően autonómiával kell rendelkeznie. Nem, azt hiszem egyképpen gondolkodunk, én sem gondolom, de a belga kormány akarja, és önnek igaza van, amikor úgy gondolja, hogy itt fenyegetést lát. Volt még egy kérdés, valaki azt kérdezte tőlem, hogy ellenzeme, hogy a bírák kinevezésével kapcsolatban a nép döntsön, vagy a parlament dönthet, és nem értek -e egyet hát nem fogok beleköpni a saját levesembe, a, akkor neveztek ki a semmitőszékhez, miután a parlament nevezett ki a szenátus. Úgyhogy nyilván nem ellenzem. A parlamentnek is véleményt kell alkotnia a bírák kinevezését illetően. Már ugyan nem ugyanúgy működik az rendszer, mint amikor engem kineveztek, de nagyon sok országban, az Európai Unióban azt hiszem van még olyan érdekesség, hogy egy igazságügyi felsőbb szerv nevez ki bírákat. Belgiumban félig bírákból áll ez a testület. Ez érdekes, hogy a jelölteket illetően ők véleményezhetnek. A tagok másik felét a szenátus jelöli ki, de ők nem bírák. Tehát a parlament igenis beleszólhat a bírák kiválasztásába. Nyilván nem ellenzek egy ilyen rendszert. Köszönöm szépen, Bobek úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hát általánosságban azt gondoltam, hogy két perc talán elég lesz a kérdésekről szemezgetni. Nos, az 58. cikk nem terjed ki az összes kérdése, persze, ezzel egyetértek, de kétféleképpen is válaszoltok erre a felvetésre. Először is Nussberger bíróasszony is elmondta, hogy a bíró fő feladata az, hogy ügyeteket oldjon meg, döntsön el. Én független ember vagyok, és mondjuk egy konkrét esetet kell megoldanom. Nem oldok meg mindent ezzel együtt, ami ennek az ügynek kapcsán potenciálisan felmerülhet. Ezért, ha konkrét esetekből indulunk ki, még konkrét esetek kapcsán azért felmerülhet, igen, hogy itt jogi államiság sérült. De az alkotmányos szerepen túl menően vizsgálni kell az talán az igazságosság kérdését is. De ha reálisan akarjuk ezt a kérdést feltenni, hogyan tudjuk ezt eldönteni, hogy valamelyik van volt-e szisztemikus, rendszer szerű emberi jogsértés, vagy jogállamiság megsértés? Borzasztó nehéz lenne ezt eldönteni, vagy egy ezzel kapcsolatos döntést megtámadni. Gondoljunk például az Olangas Rosperon ügyre, amikor is elismertük, az vagy addig ismerik el az ember jogvédelmi rendszert, amíg az kielégítő és egyenértékű. Viszont a válasz erre az volt, hogy hogyan lehet ezt bizonyítani, hogy igazolható-e ez a döntés. A másik kérdés, az alapjogi kartára, illetve a második cikkre vonatkozott. Itt az ötös számú munkaanyagban Spinelli hogy maga szögezzi le, hogy ebből a szempontból nem megfelelő a önmagában a kettes cikkre hivatkozni. Mégis a szabályok, hogy azt mondjuk, hogy az EU jogon belül kell, hogy legyünk. A második cikk és a karta maga a az alapjaikarta 51. cikkében például eh, eh, nem állít eh, szembe eseteket, de hogyha már a másodlagos EU jogból indulunk ki, akkor a jogértelmezés nem annyira szűk, hiszen ez nagyon ez azokat a területeket foglalja be, amire az EU jog vonatkozik. A második cikk és a karta viszont nagyon relevánsá válnak eh, akkor, amikor már túljutottunk a beléptünk az ajtón, tehát amikor már azt kell eldönteni, hogy mennyire súlyos a jogsértés, hogy valamban még tagállam túl messzire mente, vagy sem. Tehát egy metaforát alkalmazunk, ugye először be kell mennünk az ajtón, és eh, azt követően válik eh, ez a kérdés már igazán relevánsá. Felvetődött még ugye, hogy ez politi- mennyire politikai dolog az, hogy 28 tagja legyen az Európai Bíróságnak, és 28 tagállam van. Teljesen korrekt, hogy ez egy nagyon nehéz folyamat, és az Európai Bíróság nagyon hálás a parlamentnek a kapott támogatásért. Anton Scalia meghalt, ez tény, és született egy döntés a Lisszaboni szerződéssel, hogy ezt ne politizáljuk át. Hát a, lehet, hogy ez a parlamentnek nem annyira tetszik, amit a a panelekkel kapcsolatban eldöntöttünk, ugye a kontinentális jog alapján edukálódott bírókat neveznek ki az Európai Bíróságba, és a e, szabályok lehet, hogy nem mindenkinek tetszenek, de hát a e, szabályokat le kell tartani. Rendszer úr közben elment, most Atonzó úr a következő, vagy rákérdezett a csúcs találkozóval kapcsolatos véleményemre. Nos, igazából nem olvastam eleget a megkötött alkuról, úgyhogy elég nehezen tudok ehhez kommentárokat fűzni. Persze a szociális jogok alapjogok kapcsán ezen a két területen már eddig is nagyon komoly jogtautal rendelkezett az Egyesült Királyság természetesen ami pedig az előzetes döntéshozatali eljárást illeti. Ez eljárás szempontból egy nehéz kérdés, mert ilyen előzetes kérdéssel akkor fordulnak az Európai Bírósághoz, amikor már a tagállamban még ment minden fokon egy eh, ügy. A nemzetközi jog, illetve a nemzeti jogok eh, elsőbségének a kérdése kapcsán pedig eh, a jelenlegi szabályok mentén erről nagyon nehéz lenne egy kérdést benyújtani az Európai Bírósághoz. Elnök, sajnos nem tudom másnak megadni a szót, mert túl vagyunk az időn. Az elnök megköszöni a tolmácsok munkáját. Köszönöm a e, kollégáknak, amit elmondtak, és a lengyel kollégának külön mondom, hogy nagyon örülnénk, hogyha írásban is sikerülne megkapni az előadásának az anyagát, akár lengyelül, akár angolul és ezzel lezárom az üres köszönöm, hogy itt voltak és részt vettek a meghallgatáson.